So I think we start knowing that uh, we have the minister. Um... El is kezdjük. El is kezdjük. Üdvözlök mindenkit, kedves kollégáim. Nagyon örülök, hogy így távkapcsolatban találkozhatunk, és remélem mindenki jól van. Egy általános bejelentéssel kezdeném. Az elnök múlt tegnap délután tól úgy döntött, hogy mivel a pandémia egyre erőteljesebben begyűrűzött, a fizikális jelenlétet csökkenteni kell. Erről megkapták a tájékoztatást, távkoordinátori ülésre kerül son, és az intézmények is, a képviselők is, mindenki táv kapcsolatban kapcsolódik a rendszerünkre. Fontos napi rendel eh, rendelkezünk. Először is távkapcsolaton keresztül Júlia Klöckner német szövetségi élelmiszerügyi és mezőgazdasági miniszterrel találkozunk, aztán pedig a számbevőszék állatjólét az Európai Unióban című külön jelentését fogjuk távkapcsolatban megbeszélni. Franciául, németül, olaszul, hollandul, spanyolul, portugálon, magyarul is, és szlovákul, valamint román nyelven is lehet tolmácsolást hallgatni. Emlékeztetnék arra, hogy a telefonos vagy audio kapcsolat a tolmácsok számára tolmácsolhatatlan, ezért azt kérjük, hogy mindenképpen lassan, távkapcsolatban szólaljanak föl, és az úgynevezett speak gombot is legyenek szívesek megnyomni, amikor szót kérnek. Üdvözlöm a tanács német elnökségét, Júlia Klöckner asszonyt, ő a német szövetségi élelmiszerügyi és mezőgazdasági miniszter, és nagyon örülünk annak, hogy a német elnökség prioritásairól részletekben menően tudunk eszmét cserélni, aztán pedig külön az állatok szállítás közbeni védelmének foglalkozó kérdésével szeretnénk részletekbe menőbben eszmét cserélni, valamint az állat jóléti jelölés, címkézés témája lesz a kérdéskör. 15 percre megadom miniszter asszonynak a szót.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 Köszönöm szépen még egyszer, hogy meghívtak. Fontos, hogy a vizsgáló bizottság célzottan végezze a munkáját, nagyon fontos feladata van. És most a bizottságnál van a labda. A bizottságom múlik, hogy a feltárt hiányosságokat sikerül-e majd orvosolni dolgozunk a rendelet átírásánk, és ehhez sok impulzusra van szükség. Már látszik, hogy milyen hiányosságok fognak kirajzolódni. Vannak vélt és már bizonyított jogsértések az állatszállítások során, amelyekről tudunk, és attól tartok, hogy ezek nem elszigetelt esetek. Mind a légi, mind a vasúti, mind a szárazföldi szállítás során abból kell kiindulnunk, hogy az EU határainak elhagyásával azért nem szűnnek meg az EU normák azonnal. Tehát ha valami az EU-ba jön, vagy az EU-ból megy ki, akkor az EU is felelős ezekért a szállítmányokért. Nem lehet azt mondani, hogy azonnal kivetjük a, vagy levetjük a felelősséget magunkról. Meg hát egyébként egy csomó EU szabály vonatkozik az állatok szállítására vonatkozóan, nem csak az EU területén belül, hanem az az alapelv, hogy megfelelő ellátás, itatás, etetés szükséges, és a hőmérsékleti körülmények figyelembevétele is a szállítás során. A rendelettet egyébként állatvédők is kritizálták, és nekik is volt jogos felvetésük, mert egyes tételei a rendeletnek végrehajthatatlanok voltak. Itt ezért mindenképpen arra törekszünk, hogy olyan szöveget alkossunk, amit be is lehet tartani, és ellenőrizni lehet a betartást, mert hiába vannak szabályok, hogyha ezek sokféleképpen értelmezhetők, és nagyon sokféle lehetőséget adnak a, az alkalmazók kezébe, amivel egyesek aztán vissza is élnek. Tehát ne legyen a rendelet ennyiféleképpen értelmezhető. Ami az állatoknak biztosítandó teret illeti például, mindenki másképpen méri ezt, és itt egyszerűen hiányzik a pontos követelmény a jogszabályokban, hogy nem volt teljesen körülhatárolva, hogy mit is értünk az állat mozgási szabadság alatt. Egyes tagállamok humánusabb gyakorlatot követtek, mások pedig hát a maguk vélt javára értelmezték a szabályt. A képviselőket nyilván foglalkoztatják ezek a kérdések, tagállami és állatjóléti szempontból is, Szerintem mindannyiunk érdeke, hogy ezek a hiányosságok meg orvosoltassanak, és beszéljek csak a hazámról, Németország és Dánia között is vizsgáltuk a helyzetet, és láttuk, hogy hol van szükség új szabályokra és új végrehajtási szabályokra. Most örülünk, hogy az új biztos fontosnak, kiemeltnek tekinti ezt a témát, és sikerül vele intenzíven egyeztetnünk. És nemrég volt szó róla a, az új kap kapcsán, egy luxemburgi ülésen, hogy az új európai agrárpolitika 2020 után ugye környezetbarátabb akar lenni, és az állatok jólétét is jobban figyelembe akarja venni. És szerencsére ott is egyetértés volt abban, hogy fenntartható, méltó ö, módon kell az állatszállítmányozás ügyét kezelni, megoldani. És ne legyen tehát ne részesülsen kedvezményben az, aki nem tartja be a szabályokat. Tehát az agrártanács ilyen véleményen volt, de ezt a kérdést lehet persze fogyasztóvédelmi szempontból is vizsgálni, és kell is vizsgálni végül is. A fogyasztói elvárásokból kiindulva is, ugye, lehet amellett reklámozni, hogy egy stresszes körülmények között szállított, levágott állat húsa az nem olyan, mint egy normál körülmények között szállítotté. És gondolkodik a bizottság egy állatjóléti igazolás vagy embléma bevezetésén is, amihez önként csatlakozhatnának a tenyésztők, illetve a szállítók. A német elnökség támogatja ezt az elképzelést, mert különösen a szállítás területe lefedetlen még ilyen minőségbiztosítási rendszerekkel. Úgyhogy a tagállamokat szeretnénk meggyőzni és egy nevezőre hozni. Az alapvető szándék úgy láttam, hogy megvan a tagállamokban. Ezt a decemberi tanácson tervezzük napirendre tűzni. És az is örvendetes szerintem, hogy komoly ígéretet kaptunk az Európai Bizottságtól, arra vonatkozóan, hogy ezt a jelölő rendszert és a hozzátartozó stratégiát most gyorsított ütemben kigondolják. Az állat jólét, az állatok védelme az informális agrártanácson is téma volt, és Koblenzben beszéltünk erről, egyes tagállamok egyértelműen támogatják a rendszert és az új rendszert, és mások sem zárkóznak el tőle. Főleg a szállítások során ö, nem eléggé jó a végrehajtás, a szabálykövetés, a vágóállatok gyakran úgy tekintik, hogy azok már úgyis ugye a vágóhídra mennek, tehát mindegy nekik, Na ezt a gondolkodást kéne kiirtani, és ami pedig az EU-n kívüli szállításokat illeti, itt jogilag el kell gondolkodni azon, hogy mennyi hatásunk van és lehet erre. Valamennyi felelősséggel mindenképpen rendelkezünk. Például, hogy az állatok bevagonazásakor, ami még az EU területén történik, ha exportról van szó, akkor szigorúan betartsák azt, hogy egy vagonyba hány állatot lehet pakolni, és legalább az indítási feltételek optimálisak legyenek. Németországban és a német szövetségi államokban az engedélyezése a szállításoknak már egységesített, és van egy szövetségi szinten működő web eszköz, ami központilag engedélyezi a szállítmányozást egységes feltételek alapján. Valami hasonlóra lehetne szükség EU szintjén is, hogy legyen az EU-n kívüli szállításokra egy EU szintű, szigorú, minimál követelmény, aminek a nem teljesülése esetén a rendszer nem is engedi a szállítást. Ugye például nagyon gyakori probléma, hogy iszonyú magas hőmérsékletet ér el a vagonokban a hőmérséklet, nincs szellőzés, az állatok ott sülnek meg és hullanak el a szörnyű melegben. Németországban egyébként ebben a témában konkrétan történt már szabályozás. Ha ö, nagy a hőmérséklet nyáron, bizonyos hőmérsékletet elér, hogy tehát a hőmérő szigajszála, akkor nem lehet az állatokat szállítani, és négy és fél óránál hosszabb utakra nem lehet őket vinni. Ami a hús termékek minőségét illeti, ebből a szempontból is, ahogy említettem, érdemes megvizsgálni a kérdést. Várom az önök javaslatait és támogatását egy jobb, szigorúbb, hatékonyabb rendszer felállításához. Ahogy mondtam, ugye a biztos és csapata már dolgozik ezen, a harmadik országokkal elkezdték fölvenni a kapcsolatot, a közös minőségbiztosítás garantálása érdekében. És az is fontos szempont, hogy az ilyen szállítmányokat kísérő vasúti vagy közúti személyzet szakképzett legyen, mert gyakran a tudatlanság okozza az állatok szenvedését, mert a konkrétan szállításon megbízott személyek, személyek nem is tudják, hogy mire kéne figyelniük. Tehát ez egy könnyen teljesíthető követelmény lenne. És elnök asszony, végül akkor annyit mondanék, hogy az Európai Uniónak illene ebben a témában példával elöljárnia a világban, sok egyéb területen példaértékűek is vagyunk, itt sajnos ezt nem mondhatjuk el, de egyébként, ami az állatok vágási szabályait illeti, az EU már sok tekintetben élharcos, és a haszonállatok, illetve a tenyész pulykák, és így tovább, és így tovább tekintetében sok jó európai szabály van, ami nálunk indult el, és kezd terjedni a világban. Legyünk ezen a területen is példaértékűek. Köszönöm szépen a munkájukat, köszönöm a meghívást, és hát ugyancsak így távkapcsolaton keresztül, de remélem, hogy abban egyet értettünk a mai találkozón is, hogy az EU-nak közös érdeke a jobb állatvédelem, és ha hitelesek akarunk maradni itt az európai intézményekben, akkor tennünk kell valamit a gyakorlat jobbításáért. Úgy érzem, hogy megvan most erre az akarat, a konszenzus, úgyhogy csak rajtunk múlik, hogy tovább lépünk-e. Én a magam részéről nagyon támogatom az ügyet, és a tanácsi elnökség is elkötelezett a dosszié tovább vitelében. A német gazdasági miniszter felelős nálunk az ügyet. Dank, Frau Klöckner, für diese... Köszönöm szépen, Klöckner asszony, ezt a nagyon tömör és mégis informatív tájékoztatót. Most a koordinátoroknak fogok szót adni, akiknek két-két percük lesz, és utána Klöckner asszonyt kérjük majd, hogy a megjegyzésekre, felvetésekre reflektáljon. Utána Daniel Buda kap majd szót a néppárt részéről. Pontosabban most már is neki adom meg a szót, két percben. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a szót és a bevezetőt, a bevezető előadást. Az élőállatok szállítása egy nagyon komplex és érzékeny kérdés. Tudjuk, hogy az élőállatok szállításának a mikéntje nagyon is konkrétan hat a hús minőségére, de nem csak vágóállatokat szállítanak, hanem egyéb okokból is szállítanak állatot, és a tenyészállatokat is például szokták szállítani, és nagyon fontos, hogy a tenyészállatok jó egészségben érkezzenek meg a célállomásra. Például, amikor a Lengyelországból vagy Magyarországról importálunk állatokat Nyugat-Európa irányába, akkor, akkor ez egy olyan folyamat, amely során akár Romániából, vagy Románián keresztül jönnek hozzánk az arab országokból állatok, és nincs minden szakaszra ráhatásunk. Még az EU-ban nagyjából lehet egységet teremteni, de az EU-ba irányuló vagy az EU-ból elmenő szállítmányok EU-n kívüli szállítási körülményeire vonatkozóan is le kéne fektetni valamit. Igaza van miniszterasszonynak, hogy jó, jobb minőségi szabályokra lenne szükség, hogy egészen a berakodástól a kirakodásig minden fázisban a szállítmányozási körülmények megfelelőek legyenek, és ezt lehetne egy számozási, egy embléma adási rendszerre minősíteni. Ugye tudjuk, hogy a tojásokat ma már régóta lepecsételik, és ugyanezt kéne megtenni az élőállatok esetében is, hogy a fogyasztóig eljutó hústermékken rajta legyen az, hogy az egész nevelés, szállítás, vágási folyamat mind-mind a szabályoknak megfelelően történt. Kármán Avram kapott szót az SZSD frakcióból. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă ministru Plöckner. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök asszony, és köszönöm szépen miniszterelnök, miniszterasszonynak is az előadását. Valóban, a mezőgazdasági miniszterek találkozóján, és igen, magas szintű normákat a világon, a legmagasabb szintű normákat állapítjuk meg mi Európában. A az állatok szállításánál. Az őd megállapotás is új elemeket tartalmaz az állat jólét szintjén. Ugyanakkor tragikus balesetekre is sor kerül, és eh, a normákat be kell tartatni. Sajnos nem mindig van így, és az EU-n kívül, eh, ahelyett, hogy a jó gyakorlatokat eh, konszolidálnánk olyan auditra és sor került az EU-n kívüli határokon túl, hogy azok bemutatták, hogy kérdésem az, hogy az ellenőrzési mechanizmust az EU határain kívül hogyan tudja biztosítani a jelenlegi törvénykezés mellett a anélkül, hogy brutálisan a piacra és a kapra ne lennének negatív kihatásai mindennek. Buda úr is elmondta, látható mérőszámokra és intézkedésekre van szükségünk, hiszen valahol az export tiltásig is eljuthatunk e kérdéskörben. Köszönöm. Vielen Dank, Frau Avram. Köszönöm szépen, Avram asszony. Most a Renew frakció képviselője kap szót, Christensen kolléga. Tessék. Um, thank you for the minister. Köszönöm szépen, miniszterasszony, hogy velünk van ma, és köszönöm az előadását is. Én úgy gondolom, hogy minnyáján egyetértünk abban, hogy mind a gazdaságokban, mind pedig a szállítás során fontos az állatok jóléte. Itt most külön a e, szállításra gondolok, és Dániára. Igen, vannak a végrehajtással problémák e, az ellenőrzés szintjén, és örülök annak, hogy e, a Dán féllel kapcsolatban van az elnökség is ezzel kapcsolatban. Más problémákra is utalnék. Az EU-ban igen magas színvonalú állatjóléti elvárások vannak már tiszteletben tartva, viszont hogyan tudjuk, hogy azt, hogy harmadik országokból importált állatok ugyanilyen magas szintű állatjóléti normáknak felelnek meg, vagy a szállításnál. És minnyájunknak az EU-n belül és az EU-n kívül is ugyanazon normáknak kell uralkodniuk. Az, hogy hogyan biztosítjuk azt, hogy megfelelünk ugyanazon standardoknak, a harmadik felek ellenőrzését is kötelezővé teszi. Az ellenelnökség mit gondol erről? Köszönöm szépen a választ előre. Thanks a lot, Oscar. Um, the fourth person... Elnök asszony. A következő Szilvia Lima az IDE részéről. Äh, Köszönöm szépen a szót. A hosszú szakaszokon szállított vágó állatok esetében bőven van már arra vonatkozó adatunk, tanulmányunk, hogy hányszor és milyen módon sértik meg a körülményeket, a szabályokat a szállítók. Ebben a bizottságban is volt már erről többször szó. Nagy nehezen jutottunk csak el ide, hogy végre szó van a kérdésről. Szakértők csak Németországon belül utazgattak, hogy megnézzék az állatok állapotát szállítás közben, és szörnyű körülményeket találtak, és azt tapasztalták, hogy az arra hivatalos hivatott szervek nem végzik el a munkájukat, nincsen kellő ellenőrzés, sok helyütt lábbal tiparják a legalapvetőbb szabályokat, és sok helyütt azt se tudják, hogy milyen szabályokat kéne betartani. Tehát ha Németországban, az egyes szövetségi államokban ilyen a helyzet, akkor azt hiszem nincs nagyon sok okunk arra, hogy itt állat jólétről beszéljünk európai szinten. Általában ugye az jellemző az európai országokra, hogy a problémát igyekszik, igyekszenek a másik ország cipőjébe áttolni, tehát amint elhagyta egy szállítmány az ország területét, onnantól kezdve mossák kezüket. Németországon belül legalább egységesek a szabályok, tehát mondjuk a szövetségi államok közötti átlépéskor ugye nem lehet különbségeket észrevenni, de most pont a német elnökségnek kutya kötelessége lenne, hogy a még saját hazájában sem működő rendszert megvizsgálja és megjobbítsa. Köszönjük képen. Most Karolin eh, Gross következik, a zöldek koordinátora. So we are looking for Caroline Rose. Egyenlőre keressük Caroline Rose-t a teszteléskor még. Megvolt a kapcsolat vele, úgyhogy most éppen megpróbáljuk megtalálni őt. Én azt hiszem, hogy a következő koordinátorra térünk át, aztán visszatérünk Caroline Rose-ra. Peter Lundgren az ECR-től. Thank you, uh, Chair, and... Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm eh, Klokner asszonynak, hogy ellátogatott a találkozónkra virtuálisan. Ami a szociális eh, jogszabályokat illeti, a vezetési idő, pihenési idő nem kompatibilis a szállítmányozási idő vel, amikor tartós, hosszú szállításáról van szó az állatoknak, már pedig egy derogációkra lenne ö, szükség a felülírott, felülvizsgált közlekedési ö, jogszabályok szintjén. A rendeletek viszont 30 és 13 év között a karantén rendelet óta ö, érvényben van. A német kormány ezt a diszkrepanciát dependenciát hogyan kívánja orvosolni? Ez az első kérdésem. Második kérdésünk pedig arra vonatkozik, hogy amikor még tejelő borjakról beszélünk, akkor a miniszter azt mondta, hogy nem tudott olyan specifikus mm, szállító járművekről, amelyek kifejezetten a 2005-1-es rendeletben a, a szopó borjakra vonatkozik, ott pedig 8 óra lenne a legtartósabb szállítmányozás, mégpedig úgy, hogy 48 órát kellene pihentetni őket. Ugyanakkor hetente látunk hogy van, látjuk azt, hogy Baden-Württembergben, eh, Bajorországban és másodt is Spanyolországba indítanak eh, szállítmányokat. Márpedig a kérdésem az, hogy milyen megközelítést eh, kíván az általános iránymutatások mentén foganatosítani az elnökség az ilyen hosszú szállítmányozás esetében. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Most Anya Házekamp a Góétól. Tessék. Yes, dank u wel, voorzitter. En welkom, mevrouw Klöckner. Uh, eh, Together for Europe's Recovery. Nem szépen. Nagyon rövid leszek magam is, és köszönöm szépen egy Together with European Recoveries, ez egy olyan jelszó, amely reméljük majd mindenképpen prioritást élvez, mert most azt látjuk, hogy a szándék az, hogy inkluzív megközelítéssel rendelkezünk a de a cél még nem teljesen világos. Nagyon remélem, hogy a gyakorlatban az EU képes lesz főleg a sertés szállítmányozásnál javulás, javuláshoz vezetni. Látjuk, hogy Németországban a szárnyasok területén is vannak még nehézségek. Reméljük, hogy az ilyen szállítási szint majd javul. Sokszor napokig, hetekig szállítják távol az EU-tól a szárnyasokat, állatokat az EU-n kívülre is. Két hónapja az két hónapja van még az elnökségnek arra, hogy változzanak a dolgok. Az állatok szállítás közbeni védelmével mit szeretne elérni e területen az elnökség az európai szabályok szintjén, ugyanis ilyen szabályokra szükség van, sürgősen van szükség mindenre, hiszen a soros elnökség is meggyőződhet majd arról, hogy a tartós szállításnál és az export tiltásnál hogyan lehetne az állatok jólétét a minimális szintről följebb tornázni. Kimerülnek az állatok, rendkívül magas hőmérsékleten utaztatják őket, szállítják őket. És amikor szarvasmarháról, sertésről van szó, nem lehet igazából valóban tiszteletben tartani az elvárásoknak megfelelő minőségű szállítást. Bajorországban az állatok szállításának tiltása begyűrűzhet-e más országokba? Remélem, hogy ezekre a kérdésekre képes lesz megválaszolni ön is, és az elnökség is, és hogyha mégsem, akkor miért nem? Köszönöm szépen, anyja. Megpróbálom újra Karolin Róznak megadni a szót a zöldek részéről. Most képesek vagyunk-e már a kapcsolatot kialakítani vele? Does it work? Olyan működik a rendszer, kérdezi az elnök asszony. We trying, we trying. Próbáljuk, próbáljuk. It's talking. Karolin. Karolin, esetleg a mikrofonodat kicserélnéd? Azt mondják a technikusok itt, hogy ha mikrofont cserélsz, akkor úgy tűnik, hogy szót tudnál kérni. Most mikrofon problémád van. Est-ce que vous m'entendez? Vous me voyez? Most már hallanak és látnak, és eh, igen, mondja az elnök asszony. Tiéd a szó. Hú, ez egy elég eh, Nehéz kör volt. Köszönöm szépen elnök asszony, és köszönöm szépen miniszter asszony, és köszönöm, hogy az eszmecserénkre ellátogatott így, és reméljük, hogy más miniszterekkel, agrárminiszterekkel és közlekedési miniszterekkel is tudunk majd találkozni az elkövetkező hónapban. Beszéltünk a vízről, az alomról, a környezetről, a klímáról, valamint a termékek címkézéséről is és az állatjóléti jelölésről amelynek hála a fogyasztók jobban lesznek tájékoztatva, és a választásokban is majd ez befolyással bír. Kötelezővé kell tenni az állatjóléti jelölést, és világosan kell a termékek csomagolásán látni majd ezen jelöléseket. Ezzel kapcsolatban kérdéseim is vannak. Sajnos a kapcsolat megszakadt, úgyhogy a tolmács most éppen nem hallja az előadót. Úgy tűnik Franciaország déli részében nehezen lehet a kapcsolatot, az internet kapcsolatot fenntartani. Most akkor újra halljuk Caroline Roust. Az első kérdésem a címkézési javaslatról szólt, a követ, ezen körülményeknek megfelele az állatjóléti jelölés, igen, hallottuk az első kérdést. A mi szakbizottságunk kifejezetten az élő állatok szállítására koncentrál. A javaslatban szerepel-e majd a gazdaságtól a vágóhídig történő szállítás időtartama, hiszen a gond az, hogy nagyon sok a csalás ezen szakaszban, és mennyire lesz megbízható az állatjóléti jelölésen címként szereplő tájékoztatás. A gyakorlatokat, az igen nagy szenvedéshez vezető gyakorlatokat tiltják majd. Bajorország nem európai országok felé, 20 felé megtiltotta az állatszállítást. A szövetségek számosan ugyanilyen intézkedéseket foganatosítottak, még Európai Uniós országok számára is, hogy esetleg az exporttiltást meg ne ke- kerüljék. Ön támogatja a közös szabályok európai bevezetését az olyan export cél országok felé, amelyek az állatjólétet nem tartják tiszteletben. Ezzel kapcsolatban van egy olyan lista, országlista, amely valóban mindezt körüljárná. Köszönöm szépen. Äh, die Ministerin, Klöckner, Kedves miniszter úr, most 10 perccel megadom a szót. Tudom, hogy ez nem olyan nagyon hosszú idő, de rögtön megadom a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, hogyha nem tudok minden részletre kitérni. Buda képviselő úr, válaszolva, a szállítmányozás nem fog csökkenni, sőt nőni fog, mindenhol szükség van az állatokra. De ha a tenyészállatokat vagy embriókat kell szállítani, amikor exportra mennek, akkor mi arra törekszünk, hogy minden szállítás előtt garantáltan érvényesítsük legalább az induláskor a megfelelő feltételeket. Ábrám asszonynak válaszolva. Igen, a harmadik országokban, hát ennyi szóval különböző feltételek uralkodnak, de azért aki Európával kereskedik, az azért eddig is kénytelen volt valamilyen szinten alkalmazkodni. Ezt akarjuk erősíteni, azáltal, hogy a kiinduláskor mindenképpen, amennyire lehet, az egész szállítmány idejére vonatkozóan próbáljuk garantálni a körülményeket és a partnerekkel megpróbálunk szerződni arról, hogy ezeket a feltételeket ők is betartják, tehát olyan vagonokba vagonírozzuk be az állatokat, ahol garantálható az etetés, itatás, szellőztetés, megfelelő hőmérséklet, és bizonyos időjárási körülmények között lemondhatóvá tesszük a szállítmányozást, hogy nyári hőség közepén nem ne kelljen az állatoknak napokon, heteken át vagonokban szenvedniek. Christensen úrnak válaszolva, én nem akartam Dániát kritizálni, ezt csak, sőt, inkább azt próbáltam kiemelni, hogy Dániában, Svédországban, Hollandiában is vannak jó szándékú erőfeszítések, most már csak arra lenne szükség, hogy a bizottság segítségével egységesebb legyen a szabályozás, illetve hogy eljusson egyáltalán a bizottsághoz, hogy mi a probléma, mi a szűk keresztmetszet, és ennek legyen egy rendszere. Tényleg képviselőnek válaszolva, lehet, hogy most én túl specifikus Németországon belüli témákat mondtam, de a példa ö, annyiból mégiscsak jó, hogy legalább Németország szerte egységes a szabályozás, tehát egy föderatív államban, és ez, ez sem egyértelmű áll mindenhol Európában, egységes normákat érvényesítenek a hatóságok. Na most ugyanezt kéne megtenni az Európa egész szintjén, és eh, a szállítás elkezdésének, engedélyezésénél lehetne megfogni a dolgokat, és ilyen értelemben jó a német példa, mert nálunk van egy ilyen egységes ellenőrző és jóváhagyó rendszer, amit nem lehet megkerülni. És igen, a svédek azt jelezték felénk, hogy ugye ők nem tudják, hogy mi lesz a szállítmányokkal, miután elhagyják az országot, és így nem is tudnak felelősséget vállalni érte. Na, hát ez a probléma. Ezt csak akkor tudjuk kezelni, hogyha Európa szerte egységes rendszert működtetünk, és ezekhez az információkhoz a finnek és a görögök egyaránt hozzáférhetnek egy konkrét szállítmány kapcsán. Ezt akarjuk megteremteni legalábbis. Vannak plauzibilitási kritériumok Németországban, ezt is jó ötletnek tartjuk, hogy nem lenne érdemes európai szinten bevezetni a használatukat. Tehát a vélelmezésnek bizonyos számítási módszereit bevezetni. És még itt nézem az anyagaimat. A saját írásomat nem tudom kiolvasni elnézést. És a pihenő idők betartását is úgy lehetne garantálni, hogyha be kéne táplálni egy központi rendszerbe a szállítmánynak a, a, ról tudható dolgokat élő időben. Hogy mikor kaptak az állatok inni, mikor kaptak enni, és ne lehessen a szállítmányt úgy levezényelni, hogy ezek az adatok nem jelennek meg real-time a rendszerben. Az elnökségben beszélünk erről. Mondom, jó példák helyileg már érvényesülnek. Most már csak azt kéne elérni, hogy ez európai szinten kiterjedjen ez az eljárás, és a 27 tagállam mindegyike belemenjen egy ilyen rendszerbe. Amikor a minimál normák betartatása a cél, akkor ennyi minimum elvárható, és most is van már egy állatjólíti információs platform, amit a bizottság működtet, de ezt ki kéne bővíteni és részletesebbé kéne tenni. A vágó állat szállítás kapcsán nagyon gyakori a probléma, hogy állnak a szállítmányok a melegben. Ezt jobb logisztikával meg lehetne oldani. Ami az EU-n kívüli szállításokat illeti, vagy a tranzit szállításokat, ideértve például az Orosz Föderáció területét. Tehát például van az EU és Üzbegisztán között állatkereskedelem. Ott esetleg ö, független ellenőröket kéne működtetni, hogy mi zajlik ezeken a szakaszokon. Nyilván mi itt, meg az elnökség csak egy madártávlati képet lát, de a helyi szakhatóságoknak biztosan sokkal több adata van a valóságról. Ezeket kéne jobban megosztani, és az ellenőrzéseket nem csak bővíteni, hatékonyabbá tenni, hanem az ellenőrzések adatait betáplálni egy közös rendszerbe. Ez még nem valósul meg. Végül pedig, ami a fogyasztói szempontokat illeti, szeretnénk, hogyha a mezőgazdasági termelés még inkább hozzáadott értéket képviselne. Nagyon sok szakaszában ez meg is történik, de a szállítások során még hiányzik a, az emblémázás, a címkézés, a lekövetés. Legyen ez is a minőségi termék egyik kritériuma, hogy a hústermék vagy a baromfi tojás egész keletkezése során odafigyeltek a folyamatra. A tojások esetében ezben működik. Köszönöm szépen! És akkor ezzel szeretném megköszönni a miniszterasszonynak is a válaszát. Valóban arról van itt szó, hogy az emberek azt várják, hogy ne csak címkézés legyen, ami állatjóléti szempontból fontos, hanem garantálni is kell az állatjólétet. Most meghallgatjuk a következő kérdéseket egy percben a parlamenti képviselők részéről, és aztán Eleonora Évi hallgatjuk meg a függetlenek nevében. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. Kedves miniszter úr, asszony, szeretnék egy kérdést mm, elmondani önnek, a német kormány képviselőjeként van itt ön, noha most éppen a soros elnökséget képviseli. Én úgy gondolom, hogy a soros elnökség azt is jelenti, hogy jó példával kell előjárni, és az állat jólét területén azt hiszem, hogy nagyon hiányosak az ilyen jó példák. Az Európai Bíróság szerint mindenképpen be kell tartani a szállítás során az állat jóléti szabályokat. És gyakorlatilag erről van szó. Az állatjóléti alapítvány 200 70 olyan esetről hallott, amikor német marhákat Oroszországba vagy közép-ázsiai országokba küldtek, Kazasztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán felé. Leellenőrizték azt, hogy vajon hogy néz ki a helyzet az összes a hosszú út alatt? Hát bizony 140 ilyen szállítmány nagyon rossz körülmények között kellett megtegye az utat, mínusz 10 fok, és akár még mínusz 21 fokig is lement a hőmérséklet, úgyhogy nagyon fontos probléma ez. Erre utaltak a az állatjóléti szervezetek épp úgy, mint az állatorvosok, úgyhogy nincsenek ellenőrzések. Nagyon egyszerű a kérdésem, miért engedélyezték ezeket a szállítmányokat a jogi kötelezettség ellenére. Köszönöm szépen, Eleonora. Marlene Mortlár kapja meg a szót a néppártól. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves miniszter úr, miniszterasszony, és köszönjük a, a felszólalásokat is. Ez többször tegnap a német parlamenti ülésről is meghallgattuk, Az ma elhangzottakat is, ezekkel is egyetértek. Én egy olyan területről érkezem, ahol mindig is azt mondták, hogy az állatok először, és aztán a családtagok. És valóban a bajor emberek szemléletében ez nagyon is jelen van, és gyakorlatilag a bevételeik nagy része is az állattenyésztésből származik. És ez a helyzet, ez a az állat jóléti szabályokra is hatással van, de nem szabad összekeverni az állatok szállítmányozását a mészárszékekre vonatkozó szabályokkal. Gyakorlatilag nagyon sokszor tapasztalunk olyan jogsértéseket, amelyek nem az egységes értelmezés irányába mutatnak. A szabályok mindenhol egyenlőek kellene legyenek. Nem szabad, hogy az állatorvosok a Google-ön kelljen megkeressék a szállítmányok helyzetét. Itt adatbankokra van szükség, nagyobb átláthatóságra, tahográfokra és igazolásokra. Én azt gondolom, hogy Bajorországban ugye már itt a héten történtek erre vonatkozó szigorítások, és valóban, amikor olyan állatszállítmányokat indítanak útranak, amelyek a bajorországi szabályoknak nem felelnek meg. 18 olyan ország van egyébként, ahová tilos szállítani. Nos, hát ilyenkor, hogyha ez mégis, ezt mégis megteszik a bajor szállítmányozók, akkor azt is kockáztatják, hogy visszavonják a licenszüket. Ezen a területen talán európai szinten is fel lehetne lépni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Mortlán asszony. Most pedig megadom a szót Marian Neuhelnek az SND-től. Köszönöm szépen, és köszönöm azt is, hogy szót kaptam. A mai napon szeretnék a miniszter, nem miniszterként szeretnék felszólalni, hanem az európai miniszterek soros elnökéhez szeretnék szólni. Ugye Németországról már szó esett hiszen Németország egy közös információs rendszert szeretne létrehozni. Erre európai szinten is szükség lenne, és tudjuk azt is, hogy az állatokat nem minden tagállamból viszik, vagy exportálják, hanem bizonyos országokba exportálják őket, és aztán onnan viszik őket tovább egy második útra vagy exportra. Öntől az európai agrárminiszterek elnökétől szeretném, soros elnökétől szeretnék most erre egy választ kapni. Világos eljárásjogi szabályokra lenne szükség, és ön ugye egyszerre német miniszter, másrészt pedig az európai agrárminiszterek fejeként is fellép ma. Mit, mit tesznek az agrárminiszterek annak érdekében, hogy a harmadik országokba való illegális szállítások megszűnjenek. És ön német miniszterként mit tesz annak érdekében, hogy megvalósuljon az, amiről feljegyzést, illetve ítéletet, ítélet született az Európai Bíróság részéről is. Mit kíván tenni a soros elnökség részéről? A következő Mihály Vicek a néppárt részéről a felszólalók listáján. listáján. Michel. Nagyon szépen köszönöm. Klöckner, miniszterasszony, a szállítmányozás hosszú utak során és azoknak a körülményé jól ismert. Az EU határain túl nincs ö, európai szintű norma az ellenőrzésre, és ö, a mm, az, hogy orosz köztársaságban a keleti úton közép-ázsiai országokba tranzitként 2020 áprilisában megerősítést nyert, és a follow-up levél egyetlen pihenő pontról szól csak Smolenskben, Fehér Oroszország határán. 2020 áprilisában odautaztak német képviselők, hogy helyszínen misszión vizsgálják meg a helyszínt, és bizony ezen létesítmény nem is létezik, csak papíron, és az egyéni szállítók múlik az, hogy hogyan tartják tiszteletben az állatjólétet a szövetségi miniszter és egyáltalán ezt ellenőrizte, az ellenőrzött Európán belüli és Európán kívüli ilyen pihenő pontokról van e lista. Köszönöm. Paolo de Castro a szocialisták részéről egy percben. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, és köszönöm a miniszterasszonynak is, Glockner elnökasszonynak a mai lehetőséget az eszmecserére. Én röviden néhány megjegyzést szeretnék csak elmondani, amelyek részben már a korábban felszólaló kollégák is érintettek. Az első a szállításra vonatkozik. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos lenne, hogyha különbséget tennénk a mészárszékra küldendő állatok között egyik egyrésztről, hiszen ezeknek az állatoknak az esetében semmi értelme a szállításnak. Nyugodtan le lehetne őket mészárolni közelebb is, hogy ezek a szerencsétlen állatokat ne utaztassuk. A fiatal állatok esetében más a helyzet, hiszen ezeket az állatokat még hosszú időn keresztül táplálják, és más országokba szállítják ebből a célból. Ezt azért szerettem volna elmondani, mert ez nagyon fontos, főként a marhák esetében, hiszen gyakran Észak-Európában születnek ezek az állatok, de Dél-Európában hízlalják őket. Fontos lenne a garantálni azt, hogy az unión kívüli országokban is ezeket a szabályokat betartassák. Köszönöm. Grazie, vielen Dank. Köszönöm szépen. A következő képviselő, Annika Bruna. Ő lesz ebben a körben az utolsó, az ID részéről. Hallani? kérdezi Annika Bruna. Halljuk is, és látjuk is a képviselőasszonyt. Miniszterasszony, köszönöm szépen az eszmecserét. Németország a tanácsot elnökli december 31-ig. Milyen kezdeményezéseket kíván útjára bocsétani az állatok kargója szintjén. Annyira tele vannak ezek a szállító hajók, mint 2019 novemberében 15 ezer bárány pusztult vízbe. Tudjuk, hogy az a tengeri szállítmányozás szintjén reméljük, hogy a földközi tengeri kikötőket is lehet majd auditálni, a vizsgálatok milyen módon történnek majd, Kész az elnökség arra, hogy az élő állatok szállítása helyett vágott állatok szállítására kerülne sor, hiszen tudjuk, hogy harmadik országokba is szállítmányozzák őket, rendkívül véres és méltatlan körülmények között. Vágóhédon. Elnök asszony most megadja válaszadásra Klöckner miniszterasszonynak a szót 5 percben. Rendben, köszönöm szépen. 5 percről volt szó, de megpróbálom rövidebben előadni a mondani valómat. Az első kérdésem az európai bíróság döntésére vonatkozik. Valóban ezzel kapcsolatban a 140 ilyen szállítmány az nem felelt meg a szabályoknak. Ezeket le is állították Németországban, és ez így rendben is volt. Hogyha nincsen ezzel kapcsolatban ellentmondás, és hogyha ez szabályellenes, akkor le kell állítani az adott szállítást, és ezt az Európai Unió bármely tagállamában így kell eljárni. Ezért ez egy nagyon fontos kérdés, és Márlénének szeretném megköszönni a munkáját, és a korábbi szavakat is, és valóban egyetértek azzal is, hogy fontos a regionális szempontok figyelembevétele is, a mobil mészárszékek nem megengedettek az európai szabályok értelmében. Éppen ezért a bizottságnak végig kell ezt gondolnia, hiszen hogyha több regionalitást szeretnénk, és ugyanakkor ö, megfelelő szabályrendszert szeretnénk betartatni, akkor ezt a problémát el kell tudni kerülni. Fontos ezen kívül az is, hogy a Google esetében nagyobb átláthatóságot lehessen biztosítani. Ezt egyébként Németországban meg is tesszük, mert ott hálózatba foglaljuk az összes országot, és ez nagyon fontos is ebből a szempontból. És valóban Oroszország is nagyon sokszor nem megfelelő információkat ad át, márpedig megfelelő, márpedig ezt nem így, ezt, ezt így nem lehetne megengedni, mert így kibúvót találhatnak bizonyos országok. Nagyhő asszony, mit is szeretnénk mi tenni a tanács soros elnöksége alatt? Nos, itt megint csak azt tudom elmondani, hogy az ön által felvetett kérdésben nagyon világosan fogalmaztunk az informális miniszteri ülésen, világosan kimondtuk a helyzetet, beszéltünk azokkal a kollégákkal, a portugál kollégával is, aki majd a soros elnökséget felváltja. Ez egy nagyon fontos téma, és látnunk kell majd azt is, hogy egy ilyen koronavírussal terhelt időszakban máshogy néz ki a helyzet, hiszen a kappal kapcsolatban is döntéseket kellett hoznunk, és hát világos volt az is, hogy nem lehetett minden témában végleges megoldásra jutni, de azt mindenképpen garantálni tudom, hogy a jövőben is nyomon követem majd ezeket a témákat. Akkor is, amikor már vége lesz a soros elnökségünknek. Ami pedig Oroszországot illeti, ezzel kapcsolatban elképesztő az, hogy hat olyan ö, tankállomást, tehát benzinkutat hozott létre, amelyeket azután ellenőrzött. Ez nagyon furcsa volt, és semmiképpen se jó az, hogy az ellenőrzések nem un- uniform módon valósulnak meg. A szabályaink megvannak, ugyanakkor világosan és egységesen kell ezeket értelmeznünk, mert különben sajnos azt kockáztatjuk, hogy bizonyos országok esetében a jogharmonizáció nem ugyanúgy valósul meg, mint más országok esetében. Ezért is értek egyet azzal a meghatározással mm, is, miszerint a az állatoknak megfelelő italt kell biztosítani, mert ez sajnos nem elégséges, és ez nem elfogadható módja az eljárásnak. Nagyon jó volt az a kérdés is, hogyha az Európai Unió kívüli területekből érkeznek meg az állatok, akkor mit tudunk tenni, hiszen itt nem tudjuk garantálni ugyanazokat az ellátási szabályokat. Európában vannak olyan normák, amelyek a termékekre vonatkoznak, és nem a termelési módszerekre, tehát nem Mm, követelhetünk meg olyan dolgokat a partnereinktől, amivel mi magunk sem rendelkezünk, de egy európai márkajelet kellene létrehozni állatjóléti szempontból, olyan kritériumokat kellene kialakítani, amelyek révén egy címkézési rendszert tudunk hozzáigazítani a standardokhoz. Hogyha egy harmadik ország nem képes megfelelni ezeknek a standardoknak, akkor az állatot, illetve annak húsát nem lehet importálni az EU-ba. Az európai fogyasztó pedig komolyan szeretné venni a állatjóléti szabályokat, és ilyen értelemben figyelembe kell vennie azt is, hogy mi történik akkor, hogyha a az importtermék nem felel meg a szabályoknak. Annika Bruna, sajnos csúnyán írtam le a, szó, a nevét, úgyhogy nem tudtam kiolvasni. Nos, ön az alternatívákról is beszélt, ez fontos és jó, és valóban meg kell vizsgálni azt is, hogy mit tudunk tenni a hosszú távú utaknál. és az alternatívák tekintetében is dolgoznunk kell, főként a fogyasztás szempontjából, illetve a szállítás szempontjából is alternatívákat kell kidolgozni. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, én is köszönöm ezeket a, a kimerítő válaszokat, és akkor most még van néhány percünk arra, hogy öten hozzászóljanak, Kezdjük Thomas Weitz-al a zöldek részéről. Danke, Frau Vorsitzende, und danke, Frau Ministerin Klöckner, dass Sie sich zu uns... Köszönöm szépen, kedves miniszter asszony. Egyértelmű az, hogy ön nagyon sokat foglalkozott ezzel a témával. Egyértelmű az is, hogy a harmadik országokba ból való szállításokat, amelyek nem, szerep, nem felelnek meg a állatjóléti szabályoknak, ezeket be kell tiltani, főként a közel-keletről érkező állatokra gondolok. A stratégiát úgy kell kialakítani, hogy regionális szintekben gondolkozzunk, és hogy egy olyan közös elemet dolgozzunk ki, amely révén közösen tudunk fellépni. Engem az is érdekel, hogy Németországot monitorozzák-e vajon, és hogy az exportált borjuk esetében megfelelő szabályokat betartják-e, és ezeket ellenőrzik-e. Köszönöm szépen. Köszönöm, az eszendi következik. Thank you very much. Köszönöm szépen, és köszönöm a prezentációt is. Én nagyon örülök annak, hogy ön egyet érte Castro úr javaslatával azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unióban a mészárszégeket közelebb kellene vinni a felhasználás helyéhez. Tehát, hogy ne kelljen őket mészárszékekhez szállítani. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy levelet is küldeni majd önnek számunkra. Nagyon fontos az, hogy az Európai Bizottság kapjon a tanácstól mandátumot arra vonatkozólag, hogy megvizsgálja azt, hogy miért nem húsipari termékeket szállítanak, ahelyett, hogy élő állatot szállítanának. Sokkal jobb lenne, és észszerűbb ez a megoldás. Köszönöm szépen, Nils. Nagyon jó a kérdés, és most megadom a szót Marisa Matiasnak a GUE-tól. E. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves miniszter, asszony. Ön beszélt arról, hogy mennyire fontos az állat jólét kérdése. Ilyen értelemben szeretnék arra vonatkozólag is feltenni egy kérdést, hogy csak az állatjólét te kapcsolatban kívánnak-e megvalósítani a újdonságokat, vagy új szabályokat, vagy másra vonatkozólag is. Vannak olyan tagállamok, amelyek nem biztos, hogy meg fognak tudni felelni az összes elvárásnak. Nem tudom, hogy bármi olyan téma, ami nem könnyen olvasható a fogyasztó számára, azt nagyon nehézen lehet megvalósítani ezt a szállatjóléti címkézési rendszert is. Nehéz lesz megértetni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következő felszólalunk Kütülen Juta, a Szocialista és Demokrata frakcióból. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a miniszterasszonynak is, hogy itt volt velünk. Örülök, hogy ennyire elkötelezett, és sok sikert kívánok az erőfeszítéseihez. Nils Fügersen kifejtette már, de erre szeretnék én is építkezni, hogy ugye amikor állatokat szállítunk, akkor élőlényeket szállítunk, és nem húst. És ennek a szemléletnek kéne érvényesülnie szemben a valódi szállítmányokkal. És ahhoz, hogy ez érvényesüljön, a többek által már említett ellenőrzésekre lenne szükség. nem korrekt az, hogy az emberi faj úgy bánjon az állatokkal, ahogyan. Ezt sokszor tesszük, és ha másképp nem megy, akkor ez gyakoribb ellenőrzésekkel kell garantálni, és megfelelő erőforrásokat kell erre a célra átcsoportosítani. Mert a már most érvényes jogalkotás is előírná a komolyabb betartását a szabályoknak. Utolsó felszólalónk az ID frakcióból Penyi asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter asszony. Minden eddigi erőfeszítés az állatok védelmére oda vezetett, hogy most kettős problémával nézzünk szembe. Nem vesszük egyrészt figyelembe, hogy túl hosszúak a szállítási idők, és a szabadkereskedelmi egyezményekben lefektetett szabályokat sem alkalmazzuk. Nagyon sok a visszaélés, ezekről tudunk is főleg a hőmérséklettel van baj, a 30 fok fölötti szállítási hőmérséklettel, és egyre gyakoribb a visszaélések, mert nyilván minden körülmény megteremtése pénzbe kerül, és hát sok állattenyésztő az összeomlás határán áll eleve, tehát ha valahol meg tud takarítani pénzt, akkor igyekszik azt megtakarítani. Tehát itt nem elegendő a szankciók bevezetése. Köszönöm szépen, akkor most Klöckner miniszterasszonynak adom vissza a szót 5 percben, hogy összefoglalja a mai eszmecsere tanulságait. A tanács szempontjából legalábbis. Köszönöm szépen! sok minden ismétlődött, most én is hát kicsit ismétlésbe kell, hogy bocsátkozzak. Weiss úr három konkrét kérdésére, hogy a tanács ö, képes-e valamennyi tagállamban történő dolgokat lekövetni? Hát ö, bevalljuk, hogy nem Na de vannak bírósági határozataink, amelyek konkrét eseteket derítettek ki, és ö, tudjuk, hogy mi a jogi keret, mi az, amit be kell tartatni. A második kérdésében foglalt feltételezéssel nem értek egyet, mert nem lehetett a kabba közvetlenül beépíteni azokat a konkrétumokat, amelyek itt a specifikus vita kapcsán felmerülnek. Ezeket a bizottságnak még ellenőriznie kell, hatástanulmányokat kell írnia, a különböző megközelítések várható hatásait elemeznie kell. A CAP-ban viszont, viszont azok, ugyanazok az általános elvek fogalmazódnak meg, amelyeket itt most ezen a szakterületen nekünk le kell bontani a gyakorlatra. A kis és középméretű vállalkozásokra másképp hat a dolog, mint a nagyokra. Ami a vágóhidakat illeti, a vágóhidakat eddig nem finanszírozta a közös agrárpolitika, Általában a regionális decentralizált vágóhidakat a, az állam, vagy a szövetségi állam, vagy a tartomány szokta támogatni, megfinanszírozni. A kisebbek életben tartása valóban érték. Nagyon rossz a hangminőség. Felvetett egy képviselő, hogy alternatívákat kéne kidolgozni, akár alternatív útvonalakat is a vágóhíd szállítás, vágóállatszállítás vonatkozásában. Akadozik a vonal, minden második mondatot hall a tolmács. a nyolc órás eh, hadarok egy kicsit mondja a felszólaló, mert be akarom tartani a felszólalási időmet. Remélem, hogy sikerült válaszolnom a fő kérdésekre. A jogalkotó a bizottság, nem a tanács. Erre emlékeztetnék. A tanácsi tagállamok álláspontot foglalnak a bizottsági kezdeményezéssel kapcsolatban, de itt a bizottságnál van a jogalkotási hatáskör. Ezt ne felejtsük el. Matthias asszony kérdezett rá, hogy az emblémarendszer ugye hol tart. megszakadt a kapcsolat teljesen felszólalónkkal, akivel eddig is. Mi történt mert azt asszony? Tudja, hogy miért szakadt meg a vonal? Hall minket? És önök hallanak engem? Most visszajött a kép és a hang. Akkor megismétlem az utolsó mondatomat. Az európai állat szállítási védjegy, ez egyfajta felelősségvállalást feltételez, de ha az állatok jóléte a fő szempontunk a szállítás során, akkor nem ez az egyetlen eszköz, és nem ez az egyetlen szempont, ugye foglalkoztatási szempontok, környezeti szempontok, gazdasági szempontok is figyelembe vendők, tehát nem elég hatósági módon lepecsételni, vagy nem lepecsételni egy szállítmányt, hanem át kell látnunk az egész rendszer komplexitását. A decemberi tanácson ezt napirendre fogjuk tűzni, ahogy már mondtam. Nem tudom, hogy a tagállamok hogyan pozícionálják majd magukat, de remélem, hogy pozitívan állnak majd hozzá. az a gondolat jellemzi a mi gondolkodásunkat, hogy az állat születésétől a vágóhídig minden életszakasz le legyen követve, szabályozva legyen és méltó legyen. És akkor lehessen csak egy állatjóléti emblémát szerezni, hogyha minden szakasz kiváló, mert ha bármelyik szakaszban ö, súlyosan sérülnek az állatok jogai, akkor nem ér semmit az egész embléma. Köszönjük szépen, elnök asszony, hogy egy órát ránk szent. Ez egyébként jókor jött ez a gondolat, hogy a születéstől a vágásig mindennek rendben kell lennie. Legyen ez tényleg a kiindulási elv. Elhangzott, hogy ehhez azonban a tagállamok közötti koordinációt kéne erősíteni a végrehajtás területén, és harmonizáltabb kritériumokra lenne szükség, még Európán belül is, nem beszélve a külföldi szállításokról. És egyébként jogos a kérdés, hogy miért nem szállítjuk inkább a húst, miért az élő állatokat szállítjuk. Hát ö, részben pont az állatjóléti szempontok miatt elvileg, ö, de ez egy bonyolult kérdés, ezt már nem lesz ma időnk kifejteni. Klöckner asszony, köszönjük, hogy jelen volt csatlakozott az ülésünkhöz, és ennyire szívén viseli az ügyet. Ez volt ennek a vizsgáló bizottságnak az első vagy ülésének az első köre. A tolmácsoktól most elbúcsúzunk, egy kicsit tovább maradtak, köszönjük ezt nekik. Most eh, a koordinátorok ülésével folytatjuk. Itt már nem kell tolmácsolás, köszönjük a technikusoknak is, hogy lehetővé tették ezt a mai ülést.